Witam Państwa. Rozpoczynamy Tisztelt kollégák! Kezdhetjük is a mai ülést. A késés azzal magyarázható, hogy egy cseh és szlovák, egy, egy olyan ülésen voltam, amelyen cseh és szlovák szervezetek voltak jelen, illetve a cseh miniszterrel kellett még egyeztetnem, meghallgattam az előadását, de azt hiszem, hogy ezt a késést mindenképpen be tudjuk hozni. A napi rend úgy néz ki, hogy az egyik jelentésről nem szavazunk, még mielőtt azonban átérnénk a szavazásra, parancsoljon. Két szavazás volt, az egyikről úgy volt, hogy nem szavazunk, de a juh és a kecske ágazat témájáról ma szavazunk. Igen, igen. Tehát a fehérje növények ösztönzéséről szóló jelentés az, amelyik kiesik, erről nem szavazunk. Rendben. Nos, nyilván mindenki tudja, hogy kollégánk elhunyt, az egyik kolléga, Eduard Ferrand elhunyt. Ő a szakbizottságunk tagja volt nagyon hosszú időn keresztül, és mindig küzdött a mezőgazdaság, illetve a mezőgazdaságban dolgozók érdekeiért. Éppen ezért szeretnénk most részvétünket kifejezni családjának és barátainak, valamint a képviselőcsoportjának is, mindannyiunk nevében, hiszen a kollégánk volt, aki mindig nyitott volt, és mindig egy kedves kollega volt. egy olyan személy, aki, noha eltérőek voltak az álláspontjaink, mindig kész volt arra, hogy segítsen a mezőgazdaságban dolgozóknak, ezért most kérem, hogy egy perc erejéig emlékezzünk meg róla. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. online. Tudják, hogy a mai ülésünket az interneten keresztül is meghallgathatják, nyomon követhetik, és ahogyan az imént említettem, az egyik szavazás kiesik arról a jelentésről, amely a témája a fehérje növények, nem szavazunk a mai napon. Úgyhogy át is térünk a negyedik napi rendi pontra. Az új negyedik alelnök megválasztása. Szeretnék gratulálni Dancila asszonynak munkájához. Szeretnék gratulálni neki. A koordinátorok már közvetítették felé a gratulációnkat. Minden jót kívánunk neki, nagyon sok sikert a továbbiakban. És valóban az Agri Bizottság számára egy megtiszteltetés az, hogy egy kormány miniszterelnöke lett az egyik alelnökünk. Úgyhogy ebben az esetben említettem már, hogy akkor a négyes napi rendi pont következik. megválasztjuk az új negyedik alelnököt a házszabály értelmében. A képviselőcsoportok, illetve egy adott számú képviselő jelöltet állíthat, úgyhogy megnyitjuk ezt a folyamatot. Andrew úr, a szocialista frakció koordinátora. Oui, merci, Monsieur le, le Président. Merci pour euh, vos propos. Nos, szeretném elmondani azt, hogy a magam részéről koordinátorként a Szociáldemokrata frakció nevében hát sok erőt kívánok az új feladatához. Úgy gondolom, hogy most kulcs periódust Élnünk meg az Európai Unió jövője szempontjából, úgyhogy sok erőt kívánok neki, és jó szerencsét is, annál is inkább, mert a franciákban nagyon sokat foglalkozott a mezőgazdasági kulcskérdésekkel, és meggyőződéssel tudom tehát támogatni. Akkor, amikor szavazása kerül sor az alelnöki funkcióban, Gabriel Joannának a nevét szeretném megemlíteni, aki itt ül mögöttem, tehát őt javasolnám az új alelnöki funkcióra, a gazdasági szabizottságnak az vezetésében, megvan a teljes bizalmunk iránta, és úgy gondoljuk, hogy a parlamentben rendelkezik minden olyan kompetenciával, amely lehetővé teszi azt, hogy nem csak tagként vegyen részt az Agriszak Bizottság tevékenységében, hanem alelnöként, úgyhogy a szociáldemokratáknak a nevében hagy jelöljem őt. Köszönöm szépen. Eckert úr. I'd like to propose on behalf... Köszönöm, elnök úr. Az FDD részéről Marko Zullot szeretném javasolni. Pan Marek Zulo pracował z nami. Zulo úr, szintén rendes tagja ennek a szakbizottságnak, akárcsak a másik kollega, és ha senki sem ellenzi. Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor most áttérünk a szavazásra. Nikolson úr? Amikor elkezdtük a napi rendet, és felmerült egy kis probléma, felmerült egy probléma a tolmácsolással, és akkor úgy értettük, hogy akkor nem szavazunk. Minden esetre az első napirendi pont kapcsán azt szerettem volna kérni, hogy ha lehetséges, akkor holnap a napirendet módosítsuk, és a 13-as pont legyen a 12-es, tehát cseréljük fel a két pontot, tehát a második legyen az első. Már beszéltem a titkársággal, és azt mondták, hogy utána kell nézni, meg kell nézni, hogy nincs -e a többiek részéről ellenvetés. Ha lehetséges, akkor kérném, hogy a 13-as pont, ami Herbert Dorfman pontja, és ez a bizottság közleményéről szól, ez legyen a 12-es pont. zgody ze strony. Igen, az előadó egyetért. McCarthy és Dorfman képviselők egyetértenek ezzel a változtatással? McCarthy úr egyetért? Oké, okay, pán poseł Nikolson, bardzo proszę. Nicholson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tájékoztatást szeretnék kérni, és szeretnék visszatérni az első, a kezdetre. Nem úgy van, hogy a Dehont rendszer értelmében az FDD jogosult az alelnöki posztra. Úgy tűnik, hogy ez nem derült ki, de a Dehont rendszer alapján nem ennek a, nem ennek a frakciónak a képviselője kellene, hogy legyen az alelnök. Ezt, ha jól emlékszem, ha nem tévedek, bár tudom, hogy öregszem, de azért annyira talán mégsem. Ha jól emlékszem, korábban ez így volt. Az FDD jelöltje nem kapott támogatást a szakbizottság részéről, és a szocialisták egy további alelnöki posztot kaptak. Nem tudom, hogy ma mi a helyzet ezzel kapcsolatban. A dehont rendszer már nem érvényes, vagy még mindig alkalmazzuk. Mi a helyzet? Csak szeretem volna ezt a kérdést felvetni. Köszönöm, o wyjaśnienie Philip, ez um, egy uh, kényes kérdés, amelyet a titkársághoz intéznek. Annyit uh, mondhatok, hogy uh, a politikai képviselőcsoportok között vannak olyan megállapodások, amelyek utalnak, illetve nem utalnak a dehont rendszerre. Ez teljességgel, ez teljességgel a politikai képviselőcsoportok közti megállapodásra bízuk, ami a házszabályt illeti, ami végeredményben számít, az az, hogy a szavazás napján mi történik. Most kerül sor az alelnök megválasztására. Nem tudok ennek elébe menni, nem tudom, hogy mi lesz az eredmény, de szigorú szabályokat kell követni, és természetesen nem kommentálhatom azt, hogy mi lesz, mi lehet ennek az, a szavazásnak az eredménye, és azt sem, hogy milyen politikai megállapodás születhetett egy ilyen szavazást megelőzően. Pan poseł Yes, thank you, Chair. Rode úr. Ami a politikai frakciók közti megállapodásokat illeti, annyit mondhatok, hogy az ALDE részéről nem gondoljuk, hogy ilyesmi továbbra is létezik. Ez azt hiszem elég egyértelmű volt, amikor megválasztottuk a plenárison a parlament alelnökét, amikor is az alelnöki posztot az ALDE képviselő Gezine Meissner kellett volna, hogy kapja, de a parlamenti többség, egy elég nagy többség, az FDD jelöltjére szavazott. Tehát nincs megállapodás, és ugyanaz a kérdésünk, amelyet Nikolson úr is felvetett, éppen ezért tartózkodni fogunk nem azért, mert elleneznénk a jelölteket, egyáltalán nem erről van szó, de tartózkodni fogunk, ugyanis nem gondoljuk azt, hogy bármilyen megállapodás érvényben lenne, ezért igazából nem tudjuk, hogy jó lenne a dehont rendszert alkalmazni, vagy egyáltalán van-e valamilyen megállapodás. Ezt szerettem volna tudatni. Önökkel szerettem volna jelezni, hogy miért fogunk tartózkodni. Przyjmuję informację. Rendben, ezt akkor tudomásul vesszük. Flanagan úr. Flanagan. Yes. Uh, may I suggest that ha megengedik, akkor azt javasolnám, hogy eh, nézzék meg a szocialisták, hogy mit jelent a szocializmus szó. Ez eh, ugye egy méltányos elosztást is jelent, és azt hiszem, hogy ebben az esetben akkor egy kisebb frakciót kellene előnben részesíteni ahhoz, hogy ez a, az elosztás méltányos legyen. E, Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, ami ilyen izgalmas és érdekes volt. Mindenesetre ezt e, a szavazás útján kell megerősítenünk. Úgyhogy ha egyetértenek velem, akkor el is kezdjük a szavazást. Megnézzük először is, hogy e, a különböző képviselőcsoportok részéről hányan vannak itt, vannak itt póttagok is. vannak képviselők, akik helyettesítenek másokat, hát mindenki, minden frakció nyilván tudja, hiszen ellenőrizte, hogy ki van itt. Tudjuk azt, hogy kik azok a póttagok, akik a rendes tagokat helyettesítik, illetve hogyan kell szavazni. A jelöltek jelezték egyetértésüket. Zunana és Zulló képviselők. A szavazás Gabriele asszonyról a zöld gomb lesz, piros gombbal pedig Zuló képviselőre lehet szavazni. és természetesen lehetséges a tartózkodás is. Egyértelmű akkor így az eljárás, amelyet követni fogunk? Mi a probléma most? Sorry, I would like to signal that the, the... Elnézést szeretném jelezni, hogy a tolmácsok nem elég gyorsan tolmácsolnak. Ez egy nagyon kényes eljárás, és elég fontos, hogy minden egyes szót megfelelően fordítsanak le, máskülönben bizonyos elemek elveszhetnek. Elnézést, ezt szerettem volna jelezni. Oké, pán tak? Köszönöm szépen, Dessz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm nevében szerettem volna elmondani, hogy az SND jelöltjét támogatjuk. Nos, akkor megismétlem. Azok, akik eh, Zonánó asszonyra szeretnének eh, szavazni, az zöld gombot kell, hogy megnyomják, akik pedig eh, Zulló úrra szeretnének szavazni, a piros gombbal tehetik ezt meg. Egyértelmű így akkor? És azt is szeretném kérni, hogy a különböző frakciók vezetői ellenőrizzék, egyeztessenek a saját képviselőcsoportjukkal, és nézzék meg, hogy ki az, aki itt van, hogy pontosan tudjuk, kik azok, akik eh, póttakként jogosultak a szavazásra. Feltételezem, hogy ennek már utána néztek, ellenőrizték, akkor megnyitom a szavazást. Még egyszer a zöld gomb a képviselő asszonyra, és eh, a piros gombbal a képviselő úrra lehet szavazni. Megnyitom a szavazást. O, oh. jeszcze a kartę włożyć. czy głosowa... jeszcze w tej chwili można dokonać zmiany, dopóki nie ogłoszę zamknięcia. Nos, még módosíthatják a szavazatukat egészen addig, amíg azt mondom, hogy lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Okay, that's fine. Ah, okay now. It's, it's, no, dobrze, to... Rendben, rendben. Akkor ugye most minden rendben van. Minden rendben? Stimmel a leadott szavazatok száma, akkor le, most lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. És itt az eredmény. Gabriel asszony, gratulálok. Önt választották meg új alelnöknek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 Megint eh, szeretnék még egyszer gratulálni az új alelnöknek, és Eszter Ranz Garcia képviselőnek szeretném most megadni a szót, hiszen az ő jelentéséről fogunk szavazni. Ez egy olyan jelentés, amely különösen fontos, eh, releváns a jelenlegi helyzet, a juh és kecske ágazat jelenlegi helyzete és jövője szempontjából és Erránc asszony lesz az, aki a módosítókat is ismerteti. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy valóban ez egy olyan jelentés, amely egy érzékeny ágazatról szól, hiszen az elmúlt évtizedek során nagyon sok veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, és a szakbizottságunk egyértelműen egyetért abban, hogy az ágazat megérdemli a figyelmünket. Nagyon sok módosító érkezett egy ilyen saját kezdeményezésű jelentéshez, ebből is látszik, hogy a különböző képviselőcsoportok milyen jelentőséget tulajdonítanak az ágazatnak. Az árnyék előadóknak is szeretnék köszönetet mondani. A különböző frakciók kollégáinak, a titkárságnak is az együttműködésért, az eddig végzett munkáért. Úgy gondolom, hogy nagyon sok, jó néhány kompromisszum készült a preambulum bekezdésekről, illetve a cikkekről is, és ez minden bizonyal felgyorsítja majd a szavazást. Ahogy említettem, a 18 kompromisszumos indítvány készült ehhez a jogalkotási szöveghez, magához a szöveghez, és hét további kompromisszumos indítvány a preambulum bekezdésekre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy azért dolgoztunk így, hogy felgyorsítsuk a szavazást, és kiegyensúlyozottabb legyen a megközelítésünk. Remélem, hogy nem lesz problémás a szavazás remélem, hogy sikerült tisztázni azokat a problémákat, amelyekkel a legutolsó pillanatig is küzdöttünk, és csak tegnap késő este készült el a szavazólista. Volna még valami, amiről szavazhatunk, van több módosító, amelyről együtt szavazhatunk, hogyha nincs semmilyen gond. A 15-16-17-es kompromisszumos indítványokról együtt szavazhatunk, hiszen ezek hasonló megközelítést tükröznek. Ennyi lenne. Köszönöm szépen, és remélem, hogy minden rendben lesz a szavazással, és a plenárison is majd a többi kolléga támogatja ezt a jelentést, mert azt hiszem, hogy küzdenünk kell ezért az ágazatért, főleg tekintettel azokra a megállapodásokra, amelyeket a jövőben majd megkötnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ránc képviselő. Akkor térjünk át a szavazásra. Ha rászorulunk majd a segítségére, akkor ezt jelezni fogjuk. Első módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Elutasítva. Három mellette. Ellene elutasítva. Négy mellette, el, elfogadtuk öt mellette, elfogadtuk hat mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk két szavazaton múlott, hetes mellette, ellene, elutasítva. Nyolc mellette, ellene, elutasítva. Kilenc mellette, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 148 mellette. Elfogadtuk. 240, 284 elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 145 mellette. Elfogadtuk. 146 mellette. Ellene. Elutasítva. 147 mellette. Elfogadtuk. 150 mellette. Ellene Ellenőrizzük a 150-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Három huszonkettő elfogadtuk. hatvanöt, mellette elfogadtuk. 153 mellette, ellene, elutasítva. 154 mellette, ellene, elutasítva. 155 mellette, ellene, elutasítva. 156 mellette, ellene, elutasítva. 157 mellette, ellene, elutasítva. 158 mellette, ellene, elutasítva. 160 mellette, ellene, elutasítva. 161 mellette, ellene, elutasítva. Hármas kompromisszum. Ellenőrizzük a 161-est, megnyitom a szavazást. 161-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 381. Nekov. Mellette. Elfogadtuk. 172 mellette elfogadtuk. 173 azonos a 323-mal mellette, elfogadtuk. 176 mellette, ellene, ellenőrizzük a 176-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 177 mellette. Ellene. Elutasítva. Ellenőrizzük a 177-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 178 mellette, ellene, elutasítva. 179 mellette, elfogadtuk. 180 mellette, elfogadtuk. 195, elnézést, mondja az elnök, négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Ott hírom. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 195. Mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 196 mellette. Elfogadtuk ezt is. 202 mellette, ezt is elfogadtuk. 204. 204 mellette, ellene, elutasítottuk, 207 mellette, ellene elfogadtuk, Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást, megnyitottam, lezárom, elfogadtuk, 216 mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 356 mellette elfogadtuk. 194 mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Igen, igen, a 194-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 219 mellette, ellene, elutasítva. 218 mellette, ellene, elutasítva. 387 mellette, 220 mellette, ellene, elutasítva. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 229 mellette elfogadtuk a 229-est. 230 mellette ellene elutasítva. 236 mellette, ellene, elutasítva. 238. Ellenőrizzük a 238-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 238 mellette ellene Nos, ellenőrizzük ezt is, nem emelik fel elég magasra a kezüket. A 236-ost az előbb ellenőrizzük, akkor most ellenőrizzük a 238-ast, megnyitom a szavazást, lezárom. Két szavazattal elfogadtuk, 370 mellette elfogadtuk, 385 mellette ezt is elfogadtuk, Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. És köszönöm, lezárom. Elfogadtuk ezt a kompromisszumot. 248 mellette ezt is elfogadtuk. 252 mellette ellene. Ellenőrizzük. Nem tudom, mikor emelték a kezüket, tehát a 252-est ellenőrizzük elektronikusan, lezárom a szavazást. Lássuk. Ezt elutasítottuk. Kettő ki van mellette? Ellene. Megnyitom a 253-asról is a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk egy szavazat többséggel, elfogadtuk. 256 mellette elfogadtuk. A nyolcas kompromisszum következik? Nem, elnézést, javítja magát az elnök. 274 mellette. Köszönöm, elfogadtuk. És most jön a nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 264 mellette. Köszönöm, elfogadtuk ezt is. 265 mellette, ellene, köszönöm, elfogadtuk. 267. 267, elfogadtuk. 275, elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom ezt a kompromisszumot is. Nagy többséggel elfogadtuk. 285 mellette, ellene, elutasítva. Tízes kompromisszum, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. A tízes kompromisszumot elfogadtuk. 294 mellette. Ezt is elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a 11-es kompromisszumot. Következik a 380-as ki van mellette? Bové úr, figyeljen ellene, elutasítva. Három három mellette, ellene. Jó, hát ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt, a, ezt elutasítottuk. 12-es kompromisszumról nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt a kompromisszumot elfogadtuk. Következik a 305-ös Tarabella mellette. Ezt sem láttam tisztán, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt a módosítót elfogadtuk. 306 mellette ellene elfogadtuk, 308 mellette ezt is elfogadtuk, 309 mellette, köszönöm, 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt a kompromisszumot is elfogadtuk. 321 mellette ellene elutasítva. 14-es kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, és következik a 15-16-17-es kompromisszum. Ezekről a blogban szavazunk. Megnyitom a szavazást erről a blokkról tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és következik a 371-es. Zulla úréhez Elfogadtuk. 18-as kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt a kompromisszumot elfogadtuk, következik a 320-as mellette. Elfogadtuk, köszönöm. 325 mellette. A 320-ast elfogadtuk most az előbb. Ellenőrizni szeretné? Jó, rendben van. Akkor ellenőrizzük a 320-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 3.25 ki van mellette. Köszönöm, ezt is elfogadtuk. 2.49 mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, és gratulálunk. 251 mellette ezt is elfogadtuk, 215 mellette ezt is elfogadtuk, 382 mellette ezt is elfogadtuk, 19-es kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, következik a 330-as. Schreier úré, ki van mellette, köszönöm. 375 mellette, elfogadtuk ezt is. 376 mellette, ellene elfogadtuk, de azért szeretném inkább ellenőrizni a 376-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk. 219 mellette ellen elutasítva, 250 mellette elfogadtuk, 372 mellette ellene elutasítva. 373 mellette elfogadtuk, 254 mellette ellene elutasítva. 255 mellette ellene Hát ellenőrizzük ezt a szavazást, megnyitom. Lezárom. Gratulálunk, elfogadtuk. Nohil és Tarabella kollégáké, Tarabella kollégáké volt ez, és most következik az egyes, romai egyes kompromisszum, ha jól látom. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 14-es következik, mellette, ezt is elfogadtuk, 16 mellette, elfogadtuk, 17 mellette, elfogadtuk, 18 mellette ellene Hát mm, ellenőrizzük a 18-ast, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 19. Mellette, ellene, elutasítva. 20 mellette, ellene elfogadtuk, 21 mellette, ezt is elfogadtuk. 22 mellette, ezt is elfogadtuk. 23 mellette, ellene, ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk. Kettes kompromisszum, megnyitom az elektronikus szavazást. Tehát romai kettes kompromisszumról szavaztunk, lezárom a szavazást, és ezt a kompromisszumot is elfogadtuk. Következik a 25-ös mellette, ellene elutasítva, 26 mellette, A 25-öst ellenőrizni szeretnék? Nem. Jó, akkor a 26 mellett ki van ellene, elutasítva. 27 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 27-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 28 mellette ellene elutasítva. Hármas kompromisszumra nyitom meg a szavazást. Lezárom. Ezt a kompromisszumot is elfogadtuk. 39-es következik mellette. Ellene elutasítva. 41 mellette. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt a kompromisszumot elfogadtuk. Következik a 49-es mellette. Elfogadtuk 51 mellette. Ezt is elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. elfogadtuk, 53 mellette, ezt is elfogadtuk, 54 mellette, ellene köszönöm, elfogadtuk, 55 mellette, ellene elfogadtuk, 56 mellette, ellene elfogadtuk, 57 mellette, ellene elfogadtuk, 58 mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, az 58-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt a módosítót elutasítottuk. Következik az 59-es mellette, ellene elutasítva, 60 mellette, ellene elutasítva, 61 mellette, ellene elutasítva, 62 mellette, ellene elutasítva, 63 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 64 mellette. Elfogadtuk ezt is ugyanazzal a többséggel, 66 mellette elfogadtuk, 67 mellette ellene. Ellenőrizzük a 67-est, megnyitom a szavazást. Tehát a 67-esről szavazunk, lezárom. Elutasítottuk. 68 mellette elfogadtuk, 69 mellette elfogadtuk, 70 mellette ellene elutasítva. 71 mellette elfogadtuk, 72 mellette elfogadtuk, 73 mellette elfogadtuk, 74 mellette elfogadtuk, 75 mellette elfogadtuk, 76 mellette ellene elutasítva. 77 mellette ellene elutasítva, 78 mellette elfogadtuk, 79 mellette ellene ellenőrizzük a 79-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 80-as mellette, ugyanezzel a többséggel elfogadtuk. Hatos kompromisszum következik, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk ezt a kompromisszumot, és a 92-es jön mellette, ellene elutasítva, 93 mellette ellene elutasítva, 94 mellette ellene elutasítva. 95 mellette elfogadtuk, 96 mellette elfogadtuk, 98 mellette elfogadtuk, 99 mellette ellene elutasítva, 100 mellette ellene elutasítva. 101 mellette ellene. Ellenőrizzük a 101-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 102 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 103 mellette, ellene, Ellenőrizzük a 103-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk. 105-ös. Ezt is elfogadtuk. Hetes kompromisszummal megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 110 mellette. Ellene. Elfogadtuk, úgy látom, de azért inkább ellenőrizzük ezt. Lezárom a... Megnyitom a szavazást a 10-esről, 110-esről. Lezárom. Igen, elfogadtuk. 111 mellette elfogadtuk, 112 mellette ellene. Hát nem mindig látom, hogy hm, hova emeli a kezét a kolléga. Megnyitom inkább a szavazást, jó? Lezárom a szavazást. Úgy látszik, hogy elfogadtuk. 113. 114, 115, 116-tal megegyezik, ki van mellette ellene, elfogadtuk. Vitáló pauzam. Jó, inkább ellenőrizzük elektronikusan. Az jobb lesz, úgy látom. Na, nézzük, hogy mindenki el tudja dönteni, hogyan szavaz. Akkor lezárom az elektronikus szavazást. Igen, elfogadtuk ezt a négy módosítót egyben és a 117-es következik mellette, ellene. Hát ezt sem láttam tisztán, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. A 117-esnél tartunk. Lezárom. Elfogadtuk. 118 mellette, ellene, elfogadtuk. 122 mellette elfogadtuk. 124 mellette ellene A 124-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 125 mellette elfogadtuk. 126 mellette ezt is elfogadtuk. 128 mellette, köszönöm, ezt is elfogadtuk. Akkor az így módosított szövegről teljes egészében szavazunk. Elektronikusan is megnyitom a szavazást, tehát ahogy mondtam, a teljes szövegről, az így módosított teljes szövegről. Lezárom a szavazást. Gratulálunk az előadó asszonynak, elfogadtuk a szöveget, és meg is adom az előadónak a szót. Azt szeretném elmondani még egyszer, amit már korábban is jeleztem, szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását az ágazat részéről is. Remélem, hogy a plenárison is többséget szerzünk, hogy átmenjen majd ez az anyag. Ennyi lett volna. Még egyszer is gratulálok mindenkinek. sprawozdanie e, sektoru warty rozwoju. Köszönöm. Most akkor még egyszer köszönetet mondok az előadónknak. Gratulálok is az eredményhez. Okej, okay, e, uh, Filip zarządził break two minute. És tartsunk egy két perces szünetet.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 és sok szeretettel köszöntöm az Európai Szemvevőszék képviseletében dr. Számo Jerebet, aki be fog számolni tehát az Európai Szemvevőszék külön jelentéséről a zöldítés témájában. Ez az egyik első értékelése ennek az új rendszernek. és nagyon régóta vár, várt jelentésről van szó. Az ödítést a KAP 2014-es legutóbbi reformjával vezették be az ezzel kapcsolatos kivizetéseket is, és az volt a célja mindennek, hogy sikerüljön bizonyos mezőgazdasági gyakorlatok negatív hatását ellensúlyozni, mármint a környezetre gyakorolt negatív hatást ellensúlyozni. A bevezetőt tehát Számon Jerebúr fogja megtartani elsőként, és még egyszer szeretném elmondani, hogy mennyire foglalkoztat, érdekel bennünket ez a téma. Sok ellentmondás rejlik benne, tehát nagyon fontos, hogy ezt alaposan megvitassuk. De szóral ugye már folytattunk eszmecserét erről, a zöldítés kérdéséről. De Castro és Desz kollégákkal, ők már többször elmondták a véleményüket. Ugye volt egy omnibus is, és reméljük, hogy most a szemvevőszéktől kapott információk segítenek bennünket, hogy a kap jövőjével kapcsolatos munkánkat jobban el tudjuk végezni. Át is adom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy a szemvevőszék 21 per 2017-es számú jelentéséről, külön jelentéséről beszámolhatok. A zöldítés jövedelem támogatási rendszeréről. Ezt ugye egy új módosításként 2014-ben vezették be, 2013-ban, és megpróbálták a gazdákat jutalmazni, úgymond, azokért a közjavakért, amelyeket nyújtanak. 12 milliárd euróról van szó évente, amelyet a zöldítésre költ az EU, és 30%-a ez a kap közvetlen kifizetéseinek, és az EU teljes költségvetésének majdnem 8%-a a gazdák. Az első ilyen jellegű zöld kifizetéseket a 2016-os pénzügyi évben kapták meg, a 2015-ben benyújtott igénylésekért. Az audit egyik fő következtetése az, hogy az eddig megvalósított zöldítés az valószínűleg nem fogja a kap teljesítményét jelentősen javítani. A zöldítés követelményei nem elég magasak, inkább a hagyományos gazdálkodási gyakorlatokat tükrözik, és a gazdák 65%-a használhatja ezeket a kifizetéseket külön kötelezettség nélkül. És ennek az eredménye az, hogy elég korlátozott mértékben, körülbelül 5%-ban vezet a zöldítésre szánt költségvetési előirányzat pozitív eredményekhez. A bizottság számadatait kommentálnánk. A bizottság 73%-ot használ, 2015-re 77%-ot használ 2016-ra, a zöld kötelezettségvállalások esetében, de még akkor is, hogyha a diversifikációs követelményeknek megfelel a gazdaság, egy adott gazdaság, a bizottság sokkal több földterületet használ a számításaiban. Akkor is, hogyha a mezőgazdasági gyakorlatok mondjuk nem változtak meg, mert a gazdák már, az érintett gazdák már korábban teljesítették az zöldítési kötelezettségeiket, hát akkor semmi nem változott meg. akkor lenne változás, hogyha 3-5 vagy 7 százalék, vagy akár magasabb százalékos érték lenne. Tehát egyelőre nincsen sok haszna mindennek, és azt láttuk, hogy a bizottság nem határozott meg konkrét célkitűzéseket az a kapcsolatban, hogy a zöldítés miben járul hozzá az éghajlattal és biodiverzitással kapcsolatos célkitűzések eléréséhez. A talajvédelmi stratégiához vajon hozzá kapcsolódhat-e a zöldítés a 2020-as energiacsomaghoz, vagy a 2030-as éghajlat és energiakeretekhez, ami ugye az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozik, és a biodiverzitási stratégiához hozzákapcsolható-e? Hát igen, papíron hozzákapcsolható, de anélkül, hogy konkrét célkitűzéseket fogalmaznánk meg a kap keretein belül, így öm, nehéz gyakorlati eredményeket elérni. Tehát felmerül a kérdés, hogy az öldítésnek mi volt a célja. Csökkentsük a környezetvédelmi terhelést. Erre mutatók vannak. Az egyik mutató az 90-től 2014-ig 30%-kal csökkent de igaziból a kérdés az az, hogy mennyivel kellene javítani a, környezet, a kap környezetvédelmi teljesítményét, és ehhez bizony megbízható adatok kellenének, amelyek egyelőre nem állnak rendelkezésre. Tehát a környezetvédelmi tartalma a politikáknak nem megfelelő. 80 euró per hektár a zöldítésre szánt támogatás. A bizottsági becslések szerint a zöldítési intézkedések alkalmazása 30 eurót nem haladná meg. De egy tanulmány teljesen más eredményeket mutat. A gazdák 40%-ára több mint 10 euró, és 2%-oknál viszont nagyon magas az összeg. Tehát tulajdonképpen a zöldítési támogatás az olyan, mint valami jövedelem támogatási rendszer. Ugye van több zöldítési gyakorlat például a diversifikáció, tehát hogy a terményeket igyekeznek váltogatni, és a gyep területek védelmét is igyekeznek megvalósítani, de erre jobb célkitűzéseket lehetne megfogalmazni. Ugyanez, hogy a biodiverzitásra előnyös hatást gyakorló intézkedéseket nem monitorozzák megfelelően. A a zöldítési gyakorlatok bonyolultabbá teszik a kapot, de ezt nem, mindezt nem igazolják azok az eredmények, amelyekre számítunk a zöldítési intézkedések végrehajtása nyomán. Jó mezőgazdasági és környezetvédelmi gyakorlatok már léteznek. A cross compliance egyetlen pozitívuma, úgymond, amit kiemelnénk, az az, hogy a zöldítési szabályoknak való meg nem felelés, az nagyobb összegű szankciót von maga után. A zöldítés megvalósítása azt kellene, hogy célozza, hogy maximalizáljuk a környezetvédelmi előnyöket, de e, igaziból nem e, ez a cél, tehát hogy a környezetvédelmi és éghajlati hasznot maximalizálják, hanem a tagállamok a gazdálkodók terheit és saját terheiket kívánják csökkenteni ezekkel a zöldítési szabályokkal, tehát ezt módosítani kellene. Véleményünk szerint a bizottságnak ki kellene dolgoznia e, egy teljes beavatkozási logikát, amelyel megváltoztatná a kap hozzájárulását a környezetvédelmi és éghajlatváltozási e, célok e, végrehajtására, és követnie kellene az alábbi alapelveket, hogy a gazdák csak akkor kaphassák meg a kap kifizetéseket, hogyha alapvető környezetvédelmi normáknak megfelelnek, valamint legyenek helyi környezetvédelmi és éghajlatváltozási szükségletek, amelyeket azonosítanak, és a gazdákat ezeknek a teljesítéséért jutalmazzák, a tagállamok pedig legyenek kötelesek bemutatni még a végrehajtás előtt, hogy az általuk választott opciók miért hatékonyak a politikai célkitűzések elérésében. Meg kell oldani a következő pénzügyi ebben tehát, hogy a zöldítési szabályok jobban teljesítsenek. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen szívesen válaszolok kérdésekre. Dziękujemy za prezentację, bardzo zwięzłą, konkretną. Köszönöm szépen ezt az előadást, amely nagyon kimerítő jellegű volt. Erránz Garcia képviselő kap először szót. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, köszönetet mondani a számvevőszéktől érkezett eh, eh, Jereb úrnak. A gazdák 71%-a nem gyakorolja a greeninget, ez nem meglepő, hiszen a kap pillérei között a források elosztása szempontjából, amit leginkább bírálunk, az pontosan az, hogy hogyan osztjuk el ezeket a forrásokat, hiszen vannak nagy gazdaságok, amelyek a legtöbb támogatásban részesülnek. Tehát amire oda kell figyelnünk, az az, hogy a földek 75%-át igenis érinti a greening, ezt pedig mindenképpen ki kell emelnünk, sokkal inkább a területek aránya helyett. Azt hiszem a 75 százalék mindenképpen egy nagyon fontos arány. Azt is említette, hogy az ökologizálás szolgáló intézkedések milyen fontosak számomra. Ez pozitív, ugyanis az ökologizáció célja pontosan az, hogy az intenzív mezőgazdaságot feltartóztassa, ami egyébként egy olyan tendencia, amelynek a célja világszerte a termelést javítani. Tehát ez az ökologizáció, amelyet mi folytatunk, azt hiszem, hogy mindenképpen dicséretes. Másfelől úgy gondolom, hogy a, a zöld támogatások nem kerültek olyan sok pénzbe. A dokumentumból az derül ki, hogy igen, ezek sok forrást felemésztettek, de gyakorlatilag egy százalékos növekedést jelentettek, úgy, hogy ugyanakkor a környezetvédelmi előny rendkívül magas, tehát mindenképpen pozitívnak minősül, hogy csak egy százalékos volt a növekedés. Azt is megemlítik a dokumentumban, hogy azt javasolják, hogy az összes támogatást ökológiai céloktól kell függővé tenni. Számomra ez a versenyképességet fogja alásni az európai gazdák körében, egy olyan kontextusban, amikor vannak különböző harmadik országokkal megkötött nemzetközi megállapodásokban, nem várjuk el ezt ugyanígy, tehát éppen ezért kétszeresen is alássuk a versenyképességüket. Ami pedig a közös agrárpolitika jövőjét illeti, Fontosnak tartom, hogy az európai mezőgazdaságot az éghajlati és környezeti kihívásokhoz igazítsuk, az unió, illetve az egész világ kihívásaihoz, de az intézkedések szempontjából mindenképpen figyelembe kell venni, az unió különböző régióinak sajátosságait, adottságait, illetve különböző termények sajátosságait, hiszen az évelő növények egyértelmű okokból kifolyólag mentesülnek az ökokondicionalitás kritériumaitól, amelyeket a legutóbbi kap során vezettek be, de nem szeretnénk, hogy ismét az állandó gyárterületek legelők kivételt képezzenek, az Omnibus esetében, hogy az Omnibus által ezt ugye keresztül vittük, tehát mindenképpen egy kiigazítás kívánatos volna. Hausling. Hausling képviselő. Köszönöm szépen a prezentációt. Azt hiszem, hogy egyértelműen kiderül az, amitől mi is tartottunk, az egész nem egy igazi greening volt, tehát a környezetre nézve nem volt olyan jelentős a hatás. Meglepett, amikor például a bizottság ismertette a számokat, hogyan jutottak el egy ilyen jelentős adathoz, hogy 75% a területek 75%-át érintette a greening. A bizottságnak azért őszintén ki kellene mondani, hogy mi az, amit elért, és mi az, amit nem ért el. Amikor azt mondják, hogy a kifizetések eh, a környezet szempontjából nem értek el eredményeket, akkor azt hiszem el kell gondolkodnunk azon a következő agrárreform szempontjából, hogy hogyan tudjuk jobban előmozdítani a környezeti eredményeket. És az előttem szólóval szemben én úgy gondolom, hogyha az európai gazdák felé nagy elvárásokat támasztunk, akkor ezt összefüggésbe hozzuk a környezetvédelmi elvárásokkal. Tehát a következő reform szempontjából le kell szögeznünk, hogy ezt elvárjuk a gazdáktól, ugyanakkor hajlandók vagyunk meg is fizetni ezt. A tárgyalások során tudom, hogy nagyon sokan dolgoztak, kemény munkát végeztek annak érdekében, hogy még inkább felvizezzék azt, amit a bizottság előterjesztett. Ön is említette, hogy a rugalmasságot kihasználták ahhoz, hogy a standardot lejjebb vigyék, ez az, amit a tagállamokban tapasztalunk. A greeninggel kapcsolatos elvárások, hát finoman szólva is nagyon gyengék, éppen ezért nem is lehetnek eredményesek. Ha most a biztos azt mondja, hogy a greeninget meg akarjuk szüntetni, akkor gyakorlatilag ezt nem azért mondja, mert olyan kevés eredményt ért el a környezet szempontjából, hanem azért, mert nagyon bürokratikus volt. De hogyha a következő reformot szeretnénk megcélozni, akkor a környezetet jobban előtérbe kell helyeznünk, és le kell szögeznünk azt is, hogy mire adjuk ki a forrásokat a jövőben. Éppen ezért nem kevesebb környezetvédelmi teljesítményre van szükség, és kevesebb forrásra, hanem éppen ellenkezőleg több pénzre van szükség, hogy a mezőgazdaság a környezetvédelem érdekeit is figyelembe vegye, ezért ezt intézkedésekhez kell kapcsolnunk, és nem az egyes pillérből kell hektáronként a kifizetéseket nyújtani. A környezetvédelmi eredményeket szeretnénk előmozdítani. Köszönöm a jelentést. Nagyon egyértelműen fogalmazott. Egy év telt el. Nem hiszem, hogy az a benyomása, hogy ez um, a következő években jelentősen változni, éppen ezért most kell korrigálnunk ezt a folyamatot. Említette az omnibus tárgyalásokat is. Albert Dess minden bizonyal szól még erről, de nem hiszem, hogy az omnibus rendelettel a környezetvédelmi eredményeket a teljesítményt erősítettünk volna. Azt hiszem, hogy ez a jelentés a legutóbbi agrárreformot bírálja, éppen ezért szerintem javítanunk kell a helyzetet, nem szabad, hogy még inkább felvizezzük a rendelkezést. Köszönöm, Denánó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentésben megjelenik az, hogy a kultúrák diversifikációs hatása nem kellően hatékony, sőt, kevésbé hatékony, mint a vetésforgós megoldás és hát ugye ez, ennek a meghatása megvan a talajminőségére. A 32. oldalon pedig azt írja, hogy a hüvelyes növények esetében a bizottság azt fogalmazta meg, hogy adott esetben fokozhatja az intézkedés a hatékonyságot, de ugyanakkor a VTO szabályokat figyelembe véve nem lehetett ezen a téren intézkedéseket hozni. Ez szerintem sajnálatos, ugyanis a Warehouse megállapodásnak a feltételei ma már nem alkalmazhatóak rendes módon, éppen ezért stratégia szempontból sokkal következetesebben kellene fellépnünk számos olyan intézkedés létezik a greeningben, amelynek közismert a pozitív hatása. Mit terveznek tenni a vetés forgó témában, különösképpen a hüvelyes növények esetében, az új kap keretében, jól lehet, tudjuk azt, hogy az ilyen intézkedéseknek a bevetése azt igényli, hogy az ellenőrzés fokozottabb legyen. Aztán ott van az eredeti jelentése a bizottságnak, ez sokkal ambiciózusabb volt, mint ami aztán a későbbiek során kialakult a államoknak a beavatkozás révén. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy a 30%-os része az intézkedéseknek nem hoz kellő eredményt, nem hozza meg az reményt eredményeket. Nem tartanak el attól, hogy mindebből az következik, hogy egy új típusú, egy rugalmasság, amelyet kezdeményez a bizottság, még inkább visszaveti a greening, az öldítésnek a hatását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretném azt kérdezni, hogy az elhangzottak alapján, hogy nem tart attól, hogy mindezt egy kicsit gyöngítjük. Először is másképpen kezdeném. Szeretném megköszönni a nyílt hozzászólását. Mindenki, aki egy kicsit is belásta magát ebbe a témába, már tisztában volt azzal, amit ön elmondott. Ön nem állított semmi újat, de azt egyértelműen fejezte ki, és ezért hálás vagyok. És főleg a költségvetés szempontjából fogalmazta ezt meg. Az adófizetők pénzét megfelelően kell elköltenünk és említette, hogy a gazdákra nem helyeztek terheket, tehát a gazdák, amit amúgy is megtesznek a greening keretében, azokt, azt tették meg, azt folytatták anélkül, hogy a biodiverzitásra vagy a víz minőségére nézve ezt tették volna. Tehát azt hiszem, hogy a, a igazság az, hogy ökológiai haszon nélkül költötték el ezeket a forrásokat. Éppen ezért gyakorlatilag kétszer olyan rosszul költöttük el ezeket a forrásokat, olyan kezekbe helyeztük őket, ahol nem volt eredményes a felhasználásuk, és Európa érdekében ökológiai szempontból ez semmilyen előnyt nem jelent. Éppen ezért szeretném továbbra is támogatni önt, hogy a jövőben is így fogalmazzon, így járjon el, hiszen a közpénzek mindenképpen a közérdeket kell, hogy szolgálják, a normális környezeti standardok fölött kell, hogy eredményeket érjünk el. És ez mindenkire egyformán kell, hogy vonatkozzon. A környezetvédelmi jogszabályokat be kell tartani, ezért még nem jár támogatás, csak akkor, hogyha valaki ezen túlmenőleg is eredményt ér el, és azért használja fel a földjét, hogy valami jobbra forduljon az Európai Unióban, például amikor a biodiverzitásról vagy hasonló kérdésekről beszélünk. Teljesen egyértelmű, és támogatom e tekintetben is, hogy ilyen egyértelmű legyen. Az állampolgárok az mezőgazdaságon belül és a mezőgazdaságon kívül is jogosultak, hogy megtudják ki, mit, miért kap az Európai Unióban, és igazából ezt most nem tudjuk megindokolni, nem tudjuk előttük elmagyarázni. Éppen ezért az új agrárpolitikában egyértelmű magyarázatokra van szükségünk. Miért van az, hogy az európai gazdák pénzt kapnak az Európai Uniótól? Ez az indoklás nagyon fontos, ez a magyarázat nagyon fontos, mert a politikai fásultság is nagyobb lesz az Európai Unióban, hiszen nem vagyunk képesek elmondani azt, hogy bizonyos társadalmi csoportok kapnak pénzt, mások nem. Máshol is vannak igények, máshol is szeretnének jövedelemtámogatásban részesülni, ez azt hiszem egyértelmű egyértelmű. A közvetlen kifizetések úgy tűnik, hogy azért kapták ezt a nevet, mert közvetlenül előnek a cél mellett. Ez elég sajnálatos, tehát segítsen abban, hogy egyértelmű célokat fogalmazzunk meg, fogalmazzunk továbbra is ilyen egyértelműen. Aki korábban ezt tudni akarta, korábban is tudhatta, de most már tényleg nem állíthatjuk azt, hogy nem tudtunk erről a helyzetről. Köszönöm, Vázó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az EKSZ-nek ezek egészen kiváló jelentést. Az Európai Szembevőszék nagyon erőteljesen kritizálta ezen intézkedéseket, jelezvén azt, hogy nem csak negatív hatása van adott esetben a mezőgazdasággal foglalkozók, hanem még ökológiai szempontból is hátrányos hatásai vannak. És tudjuk azt is, hogy a gazdák nagyon nagy része nem is változtatta meg a korábbi gazdálkodási gyakorlatát, és nem igényelte a zöld támogatást és ebből az derül ki, hogy tulajdonképpen az eddigi gazdálkodási gyakorlatok nem is annyira zöld ellenesek, ökokárosak. Azt látjuk, hogy egy sor gazdát megfosztanak támogatásoktól, és azt szeretném tudni, hogy végül eljutunk-e oda, hogy a gazdák valós elvárásait és megalapozott elvárásait fogják a kap politikái teljesíteni. Köszönöm szépen. Pán poseł Dante. Dante képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát kellően meglepődtem. Látván ezt a jelentést, és olvasán tartalmát. Kutattam, lapozgattam, hogy mikor is készült. Nem találtam erre választ. Arra sem, hogy mikora vonatkozik az elemzés. Tudjuk azt környezetvédelmi szempontból, hogy egy döntés meghozatala, a beavatkozás és a hatás többé-kevésbé hosszabb időt vesz igénybe, attól függően, hogy milyen fellépésről van szó. A tapasztalatot azt mutatta számomra, hogy a diverzitás szempontjából 4-5 évet kell kívánni, míg mérhetővé válik az, hogy megváltoztattuk a gazdálkodási gyakorlatot, és ez milyen eredményt hozott. A 2013-as évnek az utolsó napjain a reformnak a keretében megszülettek a különböző döntések, és tulajdonképpen a döntések meghozata után 2015-ben kerültek csak bevezetésre. Tudjuk azt, hogy a mezőgazdaságban dolgozó gazdáknak a tevékenysége rendkívül fontos, és rendkívül hosszú távú, progresszív hatású. A 2016-os jelentés. Tehát tulajdonképpen a kap második évére vonatkozik csak, mármint a kap reformra. És hát ha már 5%-os a változás a gyakorlatok szempontjából, mint hogy ezt megállapítja a jelentés, tehát ők már 5%-nyiban jobban alkalmazkodnak a forrásokhoz, 5%-a a talajoknak Európa szinten, ez egy kellően jelentős területet tesz ki. Na most, csatlakozom a számbevőszéknek a helyez a célkitűzésekkel kapcsolatosan azonban. Ugye, ha világosak a célkitűzések, az egy dolog, de egy másik dolog az, hogy ugye nyilatkozunk, nagy elméleteket fogalmazunk meg, és mikor következnek be, és hogyan a különböző cselekvések. Ugye vannak különböző nagyon releváns intézkedések, például a széndiokszid kibocsátás tartalmával kapcsolatosan, annak a lekötésével kapcsolatosan, az éghajlatváltozásokra gyakorolt döntéseink Na most a legtöbb, legtöbb elképzelés, a legtöbb elmélet és intézkedésnek nem született meg a hatása a konkrétumokban. És azt látjuk, hogy e tekintetben nagyon hiányos a jelentés. A kap, emlékeztetnék erre, egy gazdaságpolitika, amely arra vonatkozik, hogy hogyan lehet kompenzálni a következőket. Ugye nem tudja meg fizetni az európai fogyasztó az élelmiszerét a igazi előállítási költségeken. Ezen kívül a termelők pedig csak részlegesen tudnak hatni a termelési költségeikre. Mégis biztosítani kell a számukra a kellő jövedelmet. Köszönöm szépen. De Castro úr következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek a külön jelentését, és köszönöm Jereb úrnak a, az összefoglalót. Hát tulajdonképpen olyan észrevételeket tettek, amelyeket már mi is megtettünk többször ebben a szakbizottságban, és az omnibus rendeletben is szerettünk volna már változásokat elérni, és örültem annak, hogy pozitívan említette ennek a szakbizottságnak az erőfeszítéseit, hogy, hogy mi kihasználtuk a lehetőséget, de hát a lényeg még mindig ugyanaz marad, a lényegi pont az, hogy három intézkedést azonosítottak be, a diversifikáció, és így tovább. És ezt a három intézkedést gyakorlatilag egységesen egész Európára kivetítik. Hát Svájctól kezdve az összes tagállamban mások a körülmények, tehát objektíven különböznek a körülmények az egyes tagállamokban, és tulajdonképpen nekünk tetszik, amit ez a szakbizottság elfogadott. Ugye volt egy korábbi jelentés a kapreformjáról szólva, és azt mondtuk, hogy hát tegyük meg a javaslatokat, legyen egy listája ezeknek a javaslatoknak, és utána minden egyes tagállam ezekből választ, nyilván kötelező bizonyos számú ilyen javaslatot kiválasztani, és a saját körülményeinek megfelelően ezeket tudja alkalmazni például a diversifikáció helyett a vetésforgót lehessen választani, vagy más példákat is mondhatnék, de ugye ez nem valósult meg, de nem, nem az volt a cél, hogy 27 különböző mezőgazdaságpolitika jöjjön létre, vagy akár százféle. Nem erről volt szó, hogy teljes szabadságot adunk a tagállamoknak, hanem arról volt szó, hogy meghatározzuk a követendő útvonalat, de mindenki a saját helyzetének megfelelően a sajátosságai szerint választ, hogy mit használ fel az útvonal követésekor. De szúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentés ismertetését is. Ha átfutom ezt a jelentést, akkor úgy tűnik, hogy kevés a szakértelem az európai számvevőszéknél. Hogyha megnézem Németországban a helyzetet, 20 ezer hektár felhasznált terület, aztán ott vannak a, a vetés álló területek, a nitrogént megkötő területek, 30 ezer hektár és egyéb kisebb tételek is, de igazából nem veszik figyelembe azt, hogy Németországban a földterületek egy harmada az önkéntes termelés alatt van, éppen ezért már sok mindenre vonatkoznak a környezetvédelmi kitételek, és bosszant az az, hogy a köztes eredményeket hogyan értékeli a számvevőszék. Nálunk például a gazdaságban, amelyet a fiam vezet, 40 hektáron gyümölcsöket termesztettünk, ezeket ősszel ősszel születettük le, és ugyanakkor vannak földek, ahol az év korai szakaszában is van termés. Tehát igazából azt hiszem, hogy hiányzik a szakértelem ebből a jelentésből. Azt mondják, hogy csak akkor kapnak a gazdák támogatásokat, hogy a bizonyos feltételeknek megfelelnek. Hát elnézést kérek, de a számvevőszék kollégái csak akkor kell, hogy kapjanak fizetést, hogyha kellő szakértelmet tudnak felmutatni, már pedig ezt a fajta szakértelmet hiányolom, és nem is akarok tovább belemenni a részletekbe. Uh, thank you very much. Um, uh, I was Köszönöm szépen, mondja Flanagan úr. Én tegnap részt vettem a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban ennek a külön jelentésnek a bemutatásán, és a vitában is részt vettem. Hát ott teljesen más volt a légkör a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, mint itt ma. Úgy néz ki, mintha egy buborékban élnénk ebben a szakbizottságban, és egész egyszerűen nem is tudnánk, hogy mit mondanak rólunk eh, kívülről. Hallottam például egy képviselőt, aki azt mondta, hogy hát ez nem kerül sokba, pedig az egész Európai Uniós költségvetésnek a 8%-áról beszélünk, akkor amikor a teljes EU-s költségvetésről komoly viták folynak a Brexit miatt? Azt mondjuk, hogy a 8% nem sok, és közben mindenféle vitaanyagok vannak az EU finanszírozásáról, és arról, hogy ennek a megmaradó költségvetésnek hány százalékát lehet majd mezőgazdaságra fordítani. És hogyha valaki ott volt tegnap a kontülésén, akkor velem együtt azt mondja, hogy nehéz lesz ragaszkodni ehhez a mezőgazdasági költségvetéshez. Én ragaszkodni fogok, küzdeni fogok, de az biztos, hogy ezt nem teszik könnyűvé nekünk. Én látom az Európai Számvevészék munkáját, a kontban szerzett tapasztalataim alapján is úgy tekintem ezt, mint egy hőmérőt, ugye megmutatja, hogy mi a helyzet, de itt ugye azt mondjuk, hogy mi nekünk nem tetszik, amit a hőmérő mutat, és akkor azt mondjuk, hogy a hőmérő nem működik jól. Igazából nekünk nincs tennivalónk, a hőmérővel van a hiba, rossz a hőmérséklet, amit mutat. Hát de a valóság az az, hogy bizony nekünk van tennivalónk. A szakbizottságunkon kívüli európai parlamenti képviselők sem, és az állampolgárok sem annyira biztosak abban, hogy minden olyan gyönyörűen és csodálatosan zajlik, mint mi mondjuk. És amikor minket figyelmeztetnek arra, hogy nem jól használják fel a forrásokat, akkor bizony eh, reagálni kell. Mert Írországban például a menü több mindent tartalmazott, voltak, akik nagy összegű kifizetéseket kaptak az zöldítésre. Írországban előfordult, hogy 300 eurót fizettek ki egyes gazdáknak hektáronként, miközben mások 30 eurót kaptak hektáronként az öldítésre, és ez nyilvánvalóan probléma. Tehát nagyon fontos ez a téma, amiről ma itt beszélünk. Én tettem már panaszt korábban is, a tekintetben, hogy nincs elég képviselő jelen itt a szakbizottságban ma is. Mindenkinek igenis el kellett volna jönni. Itt üldögélnek kollégáim, és krokodil könnyeket hullajtanak a költségvetés csökkentése miatt. Hát, hogyha valóban zavarta volna őket ez, akkor legalább itt ülnének velem, most is, és küzdenének a költségvetés védelméért, de úgy tűnik, hogy számukra fontosabb máshol lenni. Lehet, hogy sajtóközleményeket írkálnak arról, hogy micsoda katasztrófa lenne a kap költségvetésének megnyírbálása, de nincsenek itt, és nem küzdenek velem együtt azért, hogy ezt megtartsuk. Köszönöm. Az a véleményem, azt gondolom, hogy a zöldítés, azok a zöldítési formák, amelyeket bevezettek, nem feltétlenül egyeznek a, a kifizetéseket, tehát nem passzolnak jól ezek a, ezekhez a kifizetésekhez. Nyilvánvaló, hogy a gazdák jövedelmét megtámogatják, de nem megfelelő ez. Látom kolléganőm, hogy hozzászólni szeretne. Előtte még hagyj jegyezzem meg, hogy szerintem oda kell figyelnünk arra, hogy milyen értékűek ezek a kifizetések, és hogy mekkora összegre rúg a teljes kifizetésállomány. Ezeknek a kifizetéseknek azért komoly szerepe volt abban, hogy a gazdák jövedelmét és versenyképességét szinten tartsák vagy javítsák. Hát nyilván a zöldítés nem minden célját értük el. Köszönöm szépen, hogy szót kapok. Köszönöm szépen Jereb hogy itt van közöttünk, és Köszönöm szépen ezt a jelentést, amelyet nyilván nagyon nehéz lehetett elkészíteni. A számbevő szék kötelezettsége az, hogy vizsgálja, hogyan valósulnak meg a céltűzései a tagállamoknak, illetve az Európai Bizottságnak. És láthatjuk azt, hogy ez a jelentés magába foglalja, hogy milyen hiányosságokat követünk el. Nem határoztuk meg a célkitűzéseket kellő módon, nem határoztuk meg kellő módon ezt a szakpolitikát. Azt hiszem ez egyértelmű, ezt világosan meg kell fogalmaznunk. A mezőgazdaság, a mezőgazdaság szánt források, pénzeszközök, hivatottak arra, hogy lehetővé tegyék azt, hogy jó élelmiszer minőségben részesüljünk jó levegőminőségben, jó föld talajminőségben, és kellő módon használjuk fel ezen mezőgazdaságra szánt összegeket. Most, ha megnézzük azt, hogy a gazdák jövedelme hogyan alakul, akkor azt látjuk, hogy jóval alacsonyabb a jövedelem szintjük, mint az egyéb gazdasági ágazatokban dolgozóké. Arra van szükség, hogy a mezőgazdaságban dolgozóknak az élete könnyebb legyen, mint hogy rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak. A források 30%-a a közvetlen kifizetésekre kellett, hogy irányuljon az előírások szerint. Ez egy olyan rendszer, amelynek hatása meg lesz a teljes mezőgazdasági tevékenységre. A kérdés ma a következő. A célkitűzések valóban lefedik-e azt a, az elvárásunkat, hogy jobb levegő, víz, talajminőséggel tudjunk élni? Ezek teljesen méltányolható célok, illetve az, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a földek megmunkálása oly módon történjen, oly módon történjen, hogy az éghajlatra is figyelemmel vagyunk, a talaj minőségre is minőségre minőségre is figyelemmel vagyunk, és nem lehetséges az, hogy csak 5 százalékos legyen az érintettsége a talaj mennyiségeknek, és ez mindössze két százalékban járuljon ahhoz hozzá, hogy jobb élelmiszerrel részesüljünk. Tehát meg kell vizsgálni azt, hogy milyen célkitűzéseket lehet jobban teljesíteni, illetve azt, hogy arra is gondolnunk kell, hogy gyakorlatilag itt ez az 5 százalék, ez olyan gyakorlatokra vonatkozik, amelyek rendkívüli high-tech-kel rendelkező területek gyakorlatilag, nagyon sajátos technológiákat alkalmaznak, de végül is az a kérdés, hogy melyek lesznek a célkitűzésünk a jövőre szólóan. Nagyon jelentős kihívásokkal van dolgunk, és úgy gondolom, hogy szembesülnünk kell azzal is, hogy a jövőben kevesebb forrás pénzeszköz jut majd hettáronként. És hát ne gondolj, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a fiatal gazdák milyen feltételekkel lesznek készek arra, hogy tovább folytassák a tevékenységüket. Azt szeretnénk következésképpen, hogyha sokkal több gazda dolgozhatna környezetbarát módon, és úgy gondolom, hogy e célból fontos az, hogy a támogatásokat jól használjuk fel. Arról van szó, hogy fenntartsuk a mezőgazdasági tevékenységet, miközben a környezetet is megóvjuk. Yes. Megint ez asszony következik. Köszönöm szépen. Látom kollégának igaza van, azt hiszem a környezetvédelmi teljesítés nehéz, mondjuk két éves idő időszak alatt megvalósítani, hogy ezt mérni. És egyébként is ebben a szakbizottságban nem voltunk azért annyira boldogok a bizottság által igen erősen nyomottolt zöldítési javaslatok miatt. De a bizottság ugye azt szerette volna, hogy az első pillérbe építsük be ezeket a javaslatokat. Az én véleményem szerint is ez volt a célkitűzés, és ezt elértük. Nem tudom, hogy a többiek mit gondolnak. Egyébként nem látok ellentmondást abban sem, amit mondanak, hogy az öldítés az jövedelem támogatás. Hát igen, az első pilléres kifizetések ezek voltak, csak mondjuk szétosztottuk két részre, de ugyanaz a pénzről, ugyanarról a pénzről volt szó. És hát a gazdák sem különböztetik ezt meg ők azt mondják, hogy ez nekem támogatás. És a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságból sok kollégát ismerek, ismerem az önnézeteiket, szerintem meg kellene, hogy nézzék, hogy Európában mondjuk a gazdák átlagos jövedelme mennyi. Vannak, akik nagy összegű támogatásokat kapnak, ezt meg kell változtatni, az igaz. De nem e, csak ezekre kell gondolni, amelyek állandóan az újságok szalagcímjeibe kerülnek, hanem az átlag gazdára, tehát meg kell védenünk őket. Van egy-két kérdésem. Az egyik például, hogy a számbevőszék a bizottság közleményét a kapjövőjéről e Mert nekem komoly aggájaim vannak a felsorolt listáról, a listával kapcsolatban a kapjövőjéről, mert hogyha ugye az egyszerűsítést és a javaslatokat valahogy egybe fogják, akkor az nem fog működni. Hihetetlenül bonyolult és összetett ez a környezetvédelmi eh, teljesítményről szóló elgondolásuk, és aggályom az, hogy a saját hazámban és más tagállamokban is vannak nagyon jó állati, nagyon jó élőhelyek, állatok élőhelyei ezeken a, ezekben a gazdaságokban, és ezek meg fognak szűnni, mert az új rendszer, amelyet kialakítunk, nem fogja ezt lehetővé tenni, miközben, hogyha a meglévő élőhelyek védelmét támogatnánk, akkor nem lenne probléma. De önök számára ez nem elég, nem akarják a gazdákat jutalmazni azért, hogy a meglévő hozzájárulásukat megteszik a környezetvédelemhez, és nagyon örülök, hogy rázza a fejét, mert akkor ezzel elismeri azt, hogy milyen kárt okoztunk szerte Európában azáltal, hogy nem tettük lehetővé azt, hogy a természetes élőhelyek, amelyek megvannak a gazdaságokban, ezek megmaradjanak. Talán ezzel kellene kezdenünk, hogy először ezt orvosoljuk. Köszönöm. Bardzo dziękuję, pani poseł. Pewnie podzielam. Köszönöm szépen. megkérdez asszony. Egyetértek az értékelésével, ami az ökologizálással kapcsolatos problémákat illeti Rop úr. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomu buvo klausyti ataskaitą. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt a, az előadását hallgatni. Általánosságban véve elmondhatom, hogy gyakran találkozom a gazdálkodókkal, és ez egy nagyon fájdalmas kérdés számukra. Egyértelműen látom azt is, hogy nem tettünk meg minden szükséges lépést a program elindítása előtt. Vannak, akiknek túl magas elvárásaik voltak, másoknak túl alacsonyak voltak az elvárásai, ezért amikor ön azt mondja, hogy az emberek nem azt kapták, amire számítottak, ez azt kell mondjam nem kielégítő, hiszen a környezetvédelmi hatás sem volt kielégítő, de azt mondhatjuk, hogy a gazdák megtettek mindent, amit elvártak tőlük. Hogyha ez nem így történt, akkor nem kapták meg a kifizetést. Ha eleget tettek az elvárásoknak, még mindig nem voltak elégedettek, hiszen túl sokat vártunk el tőlünk, gyakran a követelmények nem voltak megfelelőek, úgyhogy ebben a kérdésben egyet kellene értenünk. Megpróbálom megérteni azt, hogy miért vonta le azt a következtetést, amelyet levont, hiszen már itt a vita során is említettük, hogy ezen kérdéskör egyik fontos aspektus az, hogy a gazdálkodók egy plusz tevékenységet folytattak, és plusz költséggel járt. Ez ugyanakkor nem voltak kiegészítő forrásaik. A forrásokat a különböző programok között újra osztották el. A gazda úgy gondolja, hogy ez az ő pénze, akkor nyilván a lehető legkisebb költséggel próbál boldogulni. Ha tehát egy szélesebb körű, specifikus programot dolgozunk ki, akkor ezt forrásokkal is kell, fel kell vérteznünk, hiszen máskülönben ez veszteséget jelent a gazda számára, a nyeresége alacsonyabb lesz, ahogyan azt a kollégák már említették, és a mezőgazdaság, ami már amúgy sem egy vonzó ágazat jelenleg, még kevésbé lesz az az emberek számára. Hiszen a jövedelmek alacsonyak, és hogyha a kiadásokat nem fizetjük meg, nem kompenzáljuk, akkor komoly problémáink lesznek, hiszen nem fogunk tudni megfelelő minőségű élelmiszereket biztosítani az európai lakosság számára, és akkor az exportról még nem is beszéltem. De van egy másik kérdésem is. Mi az ön véleménye, amikor hasonló feladatokat fogalmazunk meg mindenki számára, mint például a zöldítés, ugyanakkor a kifizetések eltérőek rendkívül egyenetlen a kifizetések mértéke. Egy gazda, aki egy másik országban élő gazdálkodó kifizetésének 50%-át kapja, csak meg képes ellátni ugyanazt a feladatot? Erről hogyan vélekedik? Köszönöm. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a képviselő kérdéseit. Buda úr. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen mindenki azt kívánja, hogy a gazdák kellő jövedelmel rendelkezhessenek a tevékenységükből, azért, hogy a nem is arról van hogy meggazdagodjanak, mégis méltó módon tudjanak élni. Erre, ezért van szükség tehát erre a rendszerre. De ugyanakkor annak is tudatában vagyunk, hogy ahhoz, hogy a méltányos megélést biztosíthassuk, el kell kerülnünk azt is, hogy elnéte legyen a vidék. A múlt héten elmentem különböző gazdálkodókhoz, és arról beszéltek nekem, hogy milyen szankciókban részesülnek, vagy részesülnének, amennyiben hibát követnek, vagy követnének el. Adott esetben nem részesülnek ugyanakkor a kellő tájékoztatással a hatóságok részéről. És ha másként nem fogalmazható meg a dolog, akkor az történik, hogy kis hiba miatt is már súlyos szankciókban részesülnek, és emiatt fel is hagynak a mezőgazdasági tevékenységükkel. Kádenbach asszony következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék eh, a számvevőszék eh, kollégájának eh, köszönetet mondani azon tartósan kitűnő eredményekért, amelyeket prezentál. Azt hiszem, hogy amit ma hallhattunk, az egy egyéni vélemény volt, amelyet eltért. Nagyon jónak tartom, hogy beszélhetünk erről a jelentésről. A problémákat már felvázolták a kollégák. Egy valami, amit azonban hangsúlyoznunk kell, az az, hogy az Egyesült Királyság ugye sajnálatosan kilép az Európai Unióból, és ez egy 12 milliárd eurós bevétel kiesést fog eredményezni, és az Európai Unió azt hiszem emiatt számos területen meg fog változni. Ugyanakkor valaki azt mondta itt a teremben, hogyha a 12 milliárd, hogyha összevetjük a greeninggel, akkor igazából nem egy jelentős összeg, tehát úgy tűnik, hogy itt eltérőek az álláspontok. Valószínűleg igaz, amikor azt mondjuk, hogy a környezetvédelmi teljesítményeket nem lehet egyik napról a másikra mérni, de ami ebből a jelentésből egyértelműen kiderül, még ha éveken keresztül is próbáljuk nyomon követni őket, nehéz megállapítani, hogy a megfelelő irányba mozdultak el. Ugyanis a kötelező érvényű intervenciós logika is ott van, nincsenek egyértelműen definiált célok, és ezért meggyőződésem, hogyha a jövőre nézve a közös agrárpolitikában ez nem szerepel, ez egy nagyon nehéz folyamat lesz, ez egyértelmű, akkor ez a probléma ugyanúgy felmerül majd a jövőben is. Mondhatjuk azt, hogy minden rendben van, de lehet, hogy a borulátók ezzel nem értenek egyet, ugyanakkor senki sem fogja tudni bizonyítani, hogy mi is történt. Ezért a bizottsághoz fordulok. Mi a helyzet a kísérleti projektekkel, mint a Líza? amelyek legalábbis egy vonatkozási pontot nyújtottak volna. Az ilyen adatok rendelkezésre állnak a jövőben. Azt hiszem, hogy a vita során mindig egy stratégiai keretben mozgunk, van egyéb európai környezetvédelmi politika, amelynek meg kell felelni, például a talajminőség, vagy az éghajlatváltozás, vagy a biodiverzitással kapcsolatos stratégia. Számos stratégiát össze kell kapcsolnunk, és akkor beszélhetünk egy igazi zöldítésről, ami egy tényleges zöldítés lesz, ezt pedig most hiányolom. Örülök annak, hogy vitázunk mindenről, de néhány kérdés kapcsán egy kicsit csalódott vagyok. Van, akik azt mondják, hogy minden rendben van, a gazdák amúgy is minden tőlük tehetőt megtesznek, és ezt a jövőben is így kell folytatni. Szerintem nem ez a megfelelő megközelítés, hiszen az adófizetők joggal várhatják el az Európai Uniótól azt, hogy az általunk elosztott pénzek, tényleg az adófizetők pénzeként adófizetők pénzeként tekintsünk ezekre, tehát meg kell néznünk, hogy hol van az európai hozzáadott érték, és szükség van az ellenőrzésre is. Ha pedig a számvevőszék számára nem biztosítjuk az ellenőrzés lehetőségét, mert hiányoznak a megfelelő paraméterek, akkor az adófizetőkkel szemben sem tudunk elszámolni mindezzel. És akkor jönnek az ilyen viták, amelyek például most a több éves pénzügyi keret kapcsán felmerülnek, hogy van, aki többet kap, van, aki nem kap semmit. Hogyha nincsenek megbízható adatok, amelyek alapján bizonyítani tudjuk, hogy ezek a pénzek közpénzek, és éppen a közérdek szolgálatába állítjuk őket, akkor a jövőben a szolidaritás helyett csak egyfajta irítségi vita fog kibontakozni azzal kapcsolatban, hogy ki kap többet és ki kap kevesebbet. Köszönöm szépen. A DJ Agri képviselője kap szót. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném először is megköszönni, hogy lehetőséget biztosítottak erre az eszmecserére a számbevőszék zöldítéssel kapcsolatos külön jelentéséről. Ez a mezőgazdaságban központi kérdés, és a kap jövőjét is jelentősen befolyásolja, tehát fontos téma. Először is szeretném kiemelni, hogy a bizottság üdvözli ezt a külön jelentést és az ajánlásokat komolyan figyelembe fogjuk ezt venni, amikor a jövőbeni kap zöld architektúráját megtervezzük. A számvevőszék az ödítési intézkedések gyenge pontjaira mutat rá, a teljesítmény, illetve az összetettséggel kapcsolatban, tehát hogy bonyolultságról van itt szó. Ezeknek a többséget elismerjük, még akkor is, hogyha azért óvatosan kell eljárni, különösen akkor, ha megnézzük az időkereteket, tehát hogy a beavatkozás kezdetét és hogy mennyi idő telt el azóta. Ezt már többször felvetették ma délelőtt az eszmecserében. Hamban szeretném még azt is elmondani, hogy voltak azért olyan intézkedések, amelyek javították a teljesítményt, és amelyek nagyon fontosak ahhoz, hogy a számvevőszék következtetéseit azért keretek közé helyezzük. A zöldítés az tulajdonképpen egyfajta lehetőség, hogy javítsuk az agrárpolitika teljesítményét. A 77% az számunkra nagyon fontos indikátor, nagyon fontos mutató. 77% a területeknek ugyanis olyan terület, amire vonatkoznak az öldítési előírások, intézkedések. És azt is szeretném pontosítani, hogy ez a lefedettség jelentős. A zöldítési intézkedések potenciája tehát nem hagyható figyelmen kívül. A második dolog a változó gyakorlatok. Ugye erről is szólt a szemvevőszék jelentése, és azt mondta, hogy a gazdálkodási gyakorlatokat befolyásolják az öldítési előírások, és a szemvevőszék ellátogatott az auditja során több gazdálkodásra, gazdálkodásba, és azt tapasztalták, hogy ökológiailag is változott a mezőgazdasági tevékenység több helyen, tehát itt már látható az öldítés pozitív hatása. Ha pedig nem most, akkor ugye majd később ez átfordul pozitív környezetvédelmi hatásokká. <clears throat> Ez a megváltozott gyakorlat. Hadd reagáljak a szemvevőszék néhány kritikájára, amelyről szó volt ma délelőtt is. Többek között azt kritizálták, hogy ezek a zöld kifizetések esetleg olyan gyakorlatokat támogatnak, amelyeket a gazdák egyébként is folytatnak. Ezt deadweightnek mm, nevezik a szövegben nem feltétlen az a cél, hogy a gazdálkodási gyakorlat megváltozzon, hanem az, hogy a környezetvédelmi és az éghajlat eh, célok eh, felé haladjunk eh, akár a meglévő gyakorlatokkal. Ez a pontosítás nagyon fontos, mert fontos azt észben tartani, hogy a zöldítés nem olyan konkrét intézkedésként működik, amely kompenzálja a gazdákat. Tehát fontos azt elmondani, hogyha a gazdák már most olyan gyakorlatokat alkalmaznak, amelyek előnyösek a környezetvédelem számára, akkor fontos, hogy ezért ne büntessük őket. Az öltítési kifizetések segítenek több mindenben. Az elmúlt 30 évben a monokultúra, az intenzív gazdálkodás megjelent, és nagyon fontos az, hogy az öldítő intézkedésekkel elkerüljük ennek a terjedését. Fontos elem, amire a számbevőszék és a bizottság is felhívja a figyelmet, hogy a 2016-os jelentésben, az első végrehajtási áttekintésben szerepelt, hogy a tagállamok ban a gazdák nem tudták teljes mértékben kihasználni ezeknek az intézkedéseknek a lehetőségeit, és éppen ezért javasolta azt a bizottság tavaly, hogy egyszerűsítsük, harmonizáljuk és javítsuk ezeket a követelményeket, hogy ebből aztán a környezetvédelmi hatások is erősebben tapasztalhatóak legyenek, delegált szabályok készültek, amelyeket az idei év elejétől alkalmaznak. Pontos előre is tekinteni, azt hiszem, hogy akár 2020 utára is kell, hogy tekintsünk, és a bizottság osztja a számvevőszék azon véleményét, hogy több országban a zöldítést a jelenlegi formájában, ahogy bevezették, az túl bonyolult, túl bürokratikus és nem eléggé rugalmas eh, ahhoz, hogy az elvárt környezetvédelmi ambíciók szintjét sikerüljön megvalósítani, és hát őszintén szólva sokkal ambiciózusnak, sokkal hatékonyabbnak és sokkal egyszerűbbnek kell, hogy legyünk azt hiszem a jövőben. És éppen ezért a bizottság már a közleményében, amelyet novemberben fogadott el, az élelmiszer gazdaság és a mezőgazdaság jövőjéről már itt megfogalmazta, hogy a jelenlegi architektúra nem feltétlen a legjobb a célok eléréséhez, hiszen jobb teljesítményre van szükség és egyszerűsítésre és azért egy új zöldítési architektúrát hozunk, kívánunk létrehozni, amely a pozitív tapasztalatokra alapul. És az új megközelítés az jobban fogja a teljesítményt értékelni, mint sem a compliance, tehát a szabályok betartását. És a kapjövőiről szóló jogalkotási javaslat majd mindezt tükrözni is fogja, majd a 2018-as év második felében nyújtjuk ezt be. A stratégiai tervet kell, hogy készítsenek majd a tagállamok, amelyben megfogalmazzák, hogy hogyan kívánják elérni a környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseket. Ezeket ö, saját maguk definiálják, és persze a kap kifizetéseknek megfelelően, a kap kifizetések feltételeinek megfelelően. Ez az új megközelítés, az új beavatkozási logika most sok helyen eszmecsere tárgya, hogy aztán megjelenhessen az új bizottsági javaslatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a kérdéseket, mondja a számvevőszék képviselője, Jereb úr, és köszönöm az észre Pételeket is. Ahogy elnéztem, a, elhallgattam itt az eszmecserét, a célkitűzések voltak az egyik fontos ö, téma. Az az igazság, hogy az auditor ö, nincs hatással magukra a célkitűzésekre, az auditor csak az auditot végzi. A gond itt az, hogy nincs, ugyanúgy, ahogy Bogovics úr mondta, és sokan önök közül, hogy nincsenek világos célkitűzések, ezért kezdünk itt olyan intézkedésekről beszélni, amelyeket itt kiválasztottak, vajon ezek megfelelőek, hogyan kellett volna ezeket végrehajtani, de nem az intézkedésekről kellene elsőként beszélnünk, hanem magukról a célkitűzésekről, tehát ezért jutunk oda-vissza mindig, hogy először pontosan meg kell határozni, hogy mi a célkitűzés. Vajon ez valóban a zöldítés, vagy még mindig a jövedelem kiegészítés, jövedelem támogatás? De ha a zöldítés, akkor a kap éghajlatvédelmi teljesítményéről lenne szó, ha jövedelemtámogatás az egy másik dolog. De ez a jogalkotó feladata, az auditor feladata pedig az, hogy a célkitűzéseket vizsgálva eldöntse, hogy azokat elértéke vagy sem. Tegnap, amikor a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban lezártuk a vitát, akkor ugye a bizottság azt mondta, hogy a gazdák ugyanúgy megkapták a kifizetéseket, mint az öldítés előtt. Hát, hogyha le, megnézik a jelentésünkben a szöveget, akkor ugye a gazdálkodási gyakorlatokban sem volt nagy változás. Tehát nem tudom, hogy ez vajon az az öldítés, ez tényleg egy ilyen nagy volumenű reform volt a 2013-as politikákban? Hát valószínűleg nem, és akkor megint visszajutunk oda, hogy mi volt igaziból az öldítési intézkedések célja milyen célkitűzések voltak, azért, mert ezeket nem határozták meg pontosan, tehát a jövőre nézve meg kell határozni pontosan a célkitűzéseket. Dantan úr elmondta, hogy ugye mi a környezetre gyakorolt hatás, hát ezt legalább 5 év után tudjuk csak eldönteni. Nem tudom, hogy a gazdálkodási gyakorlatokban milyen változások lesznek, de hát ahogy ön is látja a jelentésből, kiderült, hogy csak 5%-nál jelentkeztek változások, és talán még ez is alacsonyabb, mert hogyha az állandó területeket veszük figyelembe, akkor ott ugye ez csak egy további védelmi szint, hogy nem lehet ezeket a földeket művelni, de amúgy nem változott semmi, tehát még ez az 5% sem feltétlen teljes mértékében jelenti azokat a területeket, ahol változás volt. Tehát a biodiverzitás, a talajminőség, az üvegházhatású gázok csökkenése esetleg nem feltétlenül változott a gazdálkodási gyakorlatok változása miatt. Aztán az is elhangzott, hogy a gazdákat miért jutalmazunk valami, valami olyanért, amelyet már most megtesznek. De hát vannak olyan gazdák, ahol a, amelyek tényleg megfelelő gazdálkodási gyakorlatot folytatnak, mások viszont egyáltalán nem. Mondjuk például túl intenzív gazdálkodást folytatnak, és ez károsítja a környezetet. Tehát a különböző gazdálkodási gyakorlatokhoz kell igazítani talán a kifizetéseket, és figyelembe kell venni az egyes tagállamok körülményei. De Castro úr elmondta, hogy a, mi lenne, hogyha az egyes tagállamok esetében különböző megközelítést lehetne alkalmazni? Hát, hogyha 27 tagállam lenne, lehet, hogy 27 agrárpolitika lenne, 27 féle. Hát az rendben van, hogy vannak különbségek, de mondjuk már most lehetséges, hogy kiválasztanak a tagállamok egyes intézkedéseket, amelyek a saját helyzetükre alkalmazhatók. De ha megnézik a jelentésünk 37. oldalát, akkor bemutattuk, hogy például Hollandiában és Lengyelországban tanulmányt végeztek arról, hogy mely célkitűzéseket használják a, a saját hazáikban, országaikban, de aztán nem követték a szakértők véleményét, mely gyakorlatokat. Tehát az az igazság, hogy a 27 tagállamban kell majd a különbségeket figyelembe venni, és így meghatározni a szükséges lépéseket. Tettek fel kérdést a bizottsági közleménnyel kapcsolatban, tehát hogy mi meg fogjuk ezt vizsgálni, készítünk -e ezzel kapcsolatban valamit. Igen, a kapro jövőjéről március végén fogunk kiadni egy anyagot, ez azt jelenti, hogy még időben leszünk a következő pénzügyi keretek tárgyalásához. Aztán Rob úr kérdezte, hogy a gazdáknak juttatott kifizetések ugye különböznek egymástól. Nem ez a ez nem csak az zöldítés esetében probléma, a zöldítés az általában az alapkifizetések rendszeréhez kapcsolódik. Ezek az alapkifizetések térnek el a gazdák között, az zöldítési kifizetések ezeket gyakorlatilag tükrözik. Tulajdonképpen az alapkifizetések egy bizonyos százalékát kapják meg ebben a formában, és ahogy tudják, van egy olyan szabály, hogy ezek a kifizetések is ugyanolyan szintűek kell, hogy legyenek a jövőben. Aztán a jelentésünkben is rámutattunk arra, hogy a tagállamok és a gazdák inkább úgy látták a zöldítést, mint egy újabb terhet, amely csak bonyolult és nehezen követhető, és igyekeztek inkább a terheiket csökkenteni, úgy, hogy közben azért a kifizetéseket is megkapják. Tehát ezért mondjuk azt, hogyha nincsenek az ödítésnek jelentős előnyei, akkor tulajdonképpen ez csak egy plusz bonyolító tényező a kapon belül, tehát ezt nem feltétlenül kellene ilyen formában megtartani. Az EU programjaiban mindig az egyszerűsítést próbáljuk elérni, és mi történt a zöldítéssel? Ha nincsenek jelentős előnyök, akkor tulajdonképpen ez csak bonyolítja a helyzetet. Mert ugye a cross compliance értelmében már megvoltak a célkitűzések. Lehet, hogy még a gazdáknak sem jó. Ugye valami többet kell, hogy tegyenek azért, hogy megkapják ugyanazt a támogatást, amit korábban megkaptak a ö, hagyományos tevékenységükért. Azt hiszem válaszoltam minden kérdésre tulajdonképpen az önök észrevételei ugyanazon téma körül forogtak, tehát hogy mik a célkitűzések, mik a zöldítés célkitűzései, ezt én nem tudom, ez nincs pontosan meghatározva. Ez a számvevőszék legfontosabb következtetése a vizsgálat után. Dokument nie był prezentowany najpierw Komisji Rolnictwa, bo my mamy a dokumentumot az Agri Bizottságban terjesztették elő nekünk, mások a meglátásaink, a tartalom szempontjából a véleményünk, ugyanis mi mindezt egy sokkal inkább agrár megközelítésbe, megvilágításba helyezzük, nem annyira a környezetvédelmi aspektusokat helyezzük előtérbe, illetve nem csak a gazdasági aspektusokra helyezzük a hangsúlyt, ahogy azt a KONT bizottság tenné. Én tagja vagyok a KONT bizottságnak, és remélhetőleg a jövőben is tagja leszek, így sikerül majd tisztáznunk a közös agrárpolitikával kapcsolatos aggályokat. Az a benyomásom, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság jó úton halad, amikor azt mondja, hogy szeretne takarékoskodni az adófizetők pénzével, de nem veszi figyelembe azt, hogy a különböző szakbizottságok, mint például a mezőgazdasági szakbizottság milyen szemszögből figyeli a kérdéseket és nem is arról van szó, hogy különböző agrárpolitikákra van szükség, hiszen 28 tagállam létezik, ugyanis a közös agrárpolitikai célkitűzései közösek. Lehet, hogy a gyakorlati kivitelezés, a végrehajtás terén jelentkeznek különbségek, hiszen a mezőgazdaság is eltérő jellegű, a feltételek, a körülmények, a gazdaságok mérete miatt és egyéb aspektusok miatt. Úgy gondolom, hogy a rugalmasságot, a tagállamok rugalmasságát nem kellene korlátozni, hiszen a tagállamoknak jogában áll így eljárni, figyelembe véve azt, hogy az ott élő gazdák milyen elvárásokat fogalmaznak meg. A szubszidiaritásnak különböző módjai vannak, azt hiszem, hogy mindezt egyszerűsíteni kellene. Nem, a közös agrárpolitikát is különböző módon lehet alkalmazni, hiszen a mezőgazdaság is rendkívül eltérő, tehát tulajdonképpen ez a fajta diverzitás kell, hogy létezzen. A déleurópai gazdálkodók környezeti és egyéb okokból nem tudnak ugyanúgy termelni, mint a közép-kelet-európai vagy észak-európai gazdálkodók. Természetesen a gazdálkodóknak van mindenhol egy olyan csoportja, amely nem tartja tiszteletben a minőségi előírásokat, de ezek azt hiszem, hogy inkább kivételek. Ugyanakkor fontos, hogy beszéljünk arról, hogy legyen egyfajta kompromisszum A Költségvetési Ellenőrző Bizottság néha megkongatja a vészharangokat, vagy hangsúlyosan említi azt, hogy hogyan kell takarékoskodni, vagy az adófizetők pénzét védeni, de nem lehet ezt mindenképpen úgy végrehajtani, hogy ez a közös agrárpolitika kárára történjék. Főleg, ha szem előtt tartjuk azt, hogy kevés a fiatal gazda, Éppen ezért nem lehet, hogy ezt azzal magyarázzuk, hogy rosszul költöttük el a forrásokat, és ezért nincs elég gazdag. Ez az, amit a Kont bizottság állított, de nem lehet ezt így megvilágítani. Noichel asszony, nekem is jogom van arra, hogy kifejtsem a saját véleményemet. Megadom önnek a szót, ha szeretné de kevés az időnk. Nagy lasszony. Amit Kadenbach asszony is említett, azt szeretném hangsúlyozni, ez az ön személyes véleménye, ezt én tiszteletben tartom, de több esetben úgy tett, mintha az egész bizottság nevében nyilatkozott volna. Ő most a saját személyes véleményét fejtette ki, ehhez joga van, de ez nem a mi véleményünk. Éppen ezért azt hiszem, hogy ezt jeleznem kell önnek nincs joga ahhoz, hogy összefoglalja az Agrárbizottság véleményét, így általánosságban, hiszen nagyon eltérő vélemények hangzottak el. Ja zaznaczyłem, że wypowiem swój pogląd, e, ale... E, nos, mindenkinek joga kifejteni a véleményét, én kifejtettem az én véleményemet. és természetesen, ha eltérőek a vélemények, akkor ezek majd különböző módosító indítványok formájában kifejezésre jutnak, és szavazunk is ezekről. Minden esetre azért az semmiképpen sem lehet célunk, hogy egymásnak essünk. Az ökologizációval kapcsolatos javaslatok, amelyek eltávolodnak a mezőgazdaságtól, ezekről beszélnünk kell. Hajszling úr? Maybe it's a problem with the translation, but when you... Flanagan úr, talán a tolmácsolásban jön ez másképp át, amikor azt mondja, hogy mi, nem értek ezzel egyet, helytelen ez a megfogalmazás. Azt mondtuk, hogy a gazdákat védeni kell. Százszázalékkal egyetértek, százszázalékban egyetértek ezzel. Én több forrást szeretnék, sőt, nagyobb százalékot szeretnék az EU költségvetésből a gazdák felé áramolva látni, mert szerintünk ez kellene a fő célunk legyen. Valósítsuk meg az élelmiszerbiztonságot, jó minőségű élelmiszer jusson el az EU-s állampolgárokhoz, de ha meg akarjuk védeni a gazdákat, akkor meg kell hallgatnunk azt is, amit mások mondanak a, bizottság, a mi bizottságunkon kívül. Nem löhetjük le a hírnököt, és a panaszokat meg, panaszosokat meg vissza jó helyre tesszük, aztán nem foglalkozunk velük, de ők ki fognak jönni a helyükről, megint elő fognak jönni a panaszaikkal, és komoly gondjaik lesznek a gazdáknak. Meg kell hallgatni az itt elhangzott figyelmeztetéseket. A gazdáktól több e-mailt is kapok, és ők mind-mind arra a kapról kérdeznek, és arról, hogy hogyan őrizzük meg a költségvetést, és kétszer annyi e-mailt kapok arról azoktól, akik nem értik ezt az egészet, nem értik, hogy hogyan érkezik ez hozzájuk, és így tovább, és én mindenkinek válaszolok, de tényleg meg kell tudnunk indokolni azt, hogy mire, mit és mennyit költünk mi a célkitűzések meghatározásról beszél, meghatározásáról beszélünk, hát akkor meg kell ezt tenni, de ők sem tudják, még a gazdák sem tudják, hogy mik ezek a célkitűzések, hát talán hasznos lenne, ha meg tudnánk nekik mondani, nem? Teljesen egyetértek azzal, amit mondott és pontosan ezért terveztem azt, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban tagként megemlítem majd az agrárpolitikai vonatkozású kérdéseket, az INTA bizottságban is már elmondtam az imént, hogy teljes mértékben egyetértek ezzel. Hajszling úr ami a számvevőszékkel kapcsolatos bánásmódot illeti a jövőre nézve, ez nem elfogadható azok, akik általában itt vannak, most nincsenek itt. Albert Dez gyakorlatilag szidalmazza a számvevőszéket, aztán eltűnik. Hát elnézést kell kérjek a bánásmód miatt. Nem arról van szó, hogy akkor fogadjuk a jelentéseiket, amikor az nekünk megfelel, és amikor nem tetszik, akkor nem fogadjuk el őket. Elnök úr, azt kérném, a korábbiakban ezt már megtettük, a koordinátorok egyeztetnek a számvevőszékkel, meg kell találnunk a párbeszéd síkját, de azt, ahogyan ezt ma tettük, azt hiszem a jövőben nem folytathatjuk így. Ön is joggal kifejtette, hogy meg kell vizsgálnunk, elemeznünk kell az elhangzottakat, és prezentálhatjuk, ahogyan azt tesszük. Lehet, hogy ez nem mindenkinek felel meg, de ennek ellenére meg kell beszélnünk ezeket a kérdéseket, főleg a következő agrárreformra való tekintettel máskülönben nem kell egy ilyen terjedelmes jelentéseket kérnünk, hogy utána nem akarjuk tudomásul venni őket. Mi ezt tudomásul vesszük, és levonjuk majd a következtetéseinket ebből. Köszönöm önnek. Igen, én is egyetértek a véleményével teljes mértékben. Én mindig nagyon nagyra értékelem a számvevőszék értékelését, véleményét, Dess kollégának joga volt ahhoz, hogy kifejtse az álláspontját, ami eltér mások véleményétől, de feltételezem, hogy nem akarta megsérteni a számvevőszéket, ebben biztos vagyok. Bogovics úr az utolsó hozzászóló. E, hvala. E, razumljivo, da se tu vsi z vsem ne strinjamo. Jaz se tudi s tem ne... Hát nem tudunk mindennel egyetérteni valamennyien. Én sem értek máskülönben egyet azzal, a kijelentéshez, hogy semmi sem változik a mezőgazdaságban. Én egy mezőgazdasági telepen születtem, és 1984 óta aktívan tevékenykedem eltéren, és tudom, látom azt, hogy mit sikerült megváltoztatni Szlovéniában azóta, hogy csatlakoztunk az Európai Unióban, és a parlamentben, az Európai Parlamentben, itt ebben a szakbizottságban nincs is jogunk arra, hogy azt állítsuk, hogy semmi sem változott, semmi sem változik. Nem. Olyan gyakorlataink vannak, amelyek most már sokkal inkább figyelembe veszik a környezeti feltételeket, megóvják a környezetet, megváltoztak tehát a gyakorlataink. A szakbizottságunkban úgy gondolom, hogy nem lehet így beszélni. A gazdákról azt állítani, hogy minden indok nélkül kapnak támogatásokat, ez nem helytálló, ilyet nem lehet mondani. Nagyon sokat tettünk nagyon jelentős előrelépéseket könyvelhetünk el, és úgy gondolom, hogy kreatív módon kell újabb és újabb megoldásokat találnunk azért, hogy megőrizzük a támogatásait a gazdáknak, másrészt pedig, hogy mozgósítani tudjuk a fiatalokat abban, hogy megmaradjanak a mezőgazdasági ágazatban. És jól lehet egyes kérdésekben fenntartásaim vannak, de az egészet nem tudom ellenezni.